So good morning, everybody. Uh, I'm very happy to be with you. Even... Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, még akkor is, ha csak videokonferencia formájában, hiszen még mindig 100% távmunkában működik a szakbizottságunk, illetve a parlament, azért, hogy a minimális szintre csökkentsük a fizikai kapcsolattartást. Remélem, hogy mostanra mindenkinek sikerült csatlakoznia online. Először is el kell fogadnunk a mai napirendet. A napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük, hogyha senkinek nincs ellenvetése. Nézem a képernyőt, hogy esetleg valaki megnyomta a raise hand gombot, de úgy látom nem, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Köszönöm szépen. El kell fogadnunk továbbá a legutóbbi két ülésünk napirány, illetve jegyzőkönyvét. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük a október 16-ai és október 29-ei ülésünk jegyzőkönyvét. Egyelőre úgy látom, hogy ezzel kapcsolatosan sincs ellenvetés, akkor mehetünk tovább harmadik napi rendi pont, az elnök közleményei. Ma egy nagyon érdekes eszmecserét fogunk tartani, remélhetőleg, mégpedig az EFSA képviselőjével. Az EFSA ugyanis foglalkozik az állatjólét számos vetületével. Nagyon érdekes lesz hallani az EFSA legutóbbi, legfrissebb mandátumáról ezzel kapcsolatosan. Mielőtt azonban neki kezdenénk ennek az eszmecserének szeretném elmondani, hogy mindenki számára rendelkezésre állnak, áll a tolmácsolás, francia, német, olasz, holland, angol, görög, spanyol, portugál, szlovén, magyar, ö, szlovák és román nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás. Akik hozzászólnak, azokat arra kérném, hogy mindenképpen kapcsolják be a videót is, kapcsolják be a kamerájukat, és lehetőség szerint használjanak headsetet, vagy legalábbis fülhallgatót, hogy tolmácsolhatók legyenek. Hogyha nem kapcsolják be a kamerát, akkor sajnálatos módon nem tudjuk garantálni a tolmácsolást. És amikor beszélni szeretnének, nyomják meg a speak gombot természetesen. Most pedig rátérünk a mai ülésünk lényegi napirendi pontjára, az állat jólét biztosítása szállítás közben Nikolaus Krézs Előadását fogjuk meghallgatni, ő az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól, az EFSA-tól érkezett hozzánk, ő maga is állatorvos, és nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság is itt van ma. Christian Juliansen személyében a DG tól érkezett hozzánk az állatjóléti osztályról. Ő is szívesen válaszol majd a kérdéseinkre. Krizs úr először is röviden bemutatja majd az EFSA új mandátumát, amelyet júniusban adott meg számára az Európai Bizottság, és amelynek lényege, hogy az állatok szállítás közbeni jólétét vizsgálja meg. Az EFSA most kezdte el a munkáját, 2020 22. júniusig kell elkészíteniük a véleményüket, nekik jóval több idejük van, tehát mint a mi különbizottságunknak. De már most is rengeteg információval, tudással rendelkezik Krézs úr ebben a témában, és ezt fogja megosztani a szakbizottságunk tagjaival ma. És ahogyan említettem, az Európai Bizottság is válaszolni fog a kérdéseinkre. A szokásos módon járunk el, Krézs úr előadása következik, először utána pedig kérdezni lehet majd tőle. Sok szeretettel üdvözlöm körünkben tehát Krézs urat, és meg is adom neki a szót, 15 perce van, hogy megtartsa előadását, köszönöm előre is, és Üdvözlöm, jó látni önt itt a körünkben. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon köszönöm a meghívást a mai ülésre, remélem jól hallanak engem. Először is szerettem volna röviden bemutatkozni és először köszönöm, és, elő, és köszönöm önnek azt, hogy bemutatott engem már előre. Nikolaus Krézsa nevem, és az állatjóléttel és a növények egészségével foglalkozom itt az EFSZ-en belül. Legutóbb februárban jártam az Európai Parlamentben, akkor egészen más idők jártak nyilvánvalóan, az Agri Szakbizottságban jártunk akkor, hogy bemutassuk a tudományos véleményünket a nyúltartással és a nyulak levágásával kapcsolatosan a parlament kérte ki a véleményünket ebben a témában. Először is azt szeretném elmondani, hogy fiatal, tapasztalt tudósok és adminisztrátorok állnak a rendelkezésemre, ők képezik a csapatomat, és ők készen állnak arra, hogy pozitív módon, konstruktív módon hozzájáruljanak ehhez a vitához, és együttműködjenek az EP-vel, mind ami az állatjólét kérdését illeti, mind pedig ami a méhek kérdését illeti, a Must Be projekt keretein belül. Ez utóbbi is ugye egy nagyon fontos kérdés. Mindenképpen olyan téma ez is, amely bő, kibővíti az eddig együttműködésünket a bizottsággal és az EP-vel, valamint a tagállamokkal. Ami az állati jólét kérdését életi, az előadásom során először is szeretném elmondani, hogy az EFSA az állatok egészségét és jólétét illetően milyen munkát végez, aztán pedig kifejezetten arról a mandátumról szeretnék beszélni, amelyet az állatok szállítás közbeni jólétével kapcsolatosan kaptunk, ahogyan az elnök asszony is mondta, és utána pedig eh, egy kicsit eh, beszélni szeretnék arról, hogy mik a következő lépések, ebben talán önök is segíthetnek majd nekünk, az önök véleménye is nagyon fontos ez utóbbi pont kapcsán. Most nagyon röviden beszélnék arról, hogy mi is az EFSA. Az EFSA-t 2002-ben hozták létre az általános élelmiszerügyi szabályozással, és akkor a jogalkotók voltak annyira előtekintőek, hogy két panelt hoztak létre ezen belül, egy állatjóléti panelt, és 2006-ban egy növényegészséggel foglalkozó panelt, azért, hogy ne csak kifejezetten az élelmiszerbiztonságról legyen szó, hanem a kapcsolódó területekkel is foglalkozzon az EFSA, hiszen az állati egészség, az állatjólét és a növények egészsége is szorosan kapcsolódik az élelmiszerbiztonsághoz. Tudományos kockázat, kockázat elemzéseket és jelentéseket készítünk a jogalkotók számára, azért, hogy a jövőbeni jogszabályok megalkotásakor tudományos bizonyítékokra támaszkodhassanak. Tehát fontos tudni, hogy mi nem vagyunk végrehajtók, mi nem vagyunk ellenőrök. A mi feladatunk, hogy tudományos tanácsadást nyújtsunk az adatokra és a tudományos bizonyítékokra támaszkodva. Ehhez nyilván időre van szükség, hiszen be kell gyűjteni az adatokat, el kell végezni a kutatásokat. Nagyon fontos, hogy a mandátum megszerzése után mindenre legyen megfelelő idő. Nyilván próbálunk a lehető leggyorsabban dolgozni, de nyilvánvalóan az általunk biztosított tanácsadás minősége nagy mértékben függ attól az adathalmaztól és azoktól a kutatásoktól, amelyekhez hozzáférünk, és nyilván ezekhez időre van szükség. Említhetném például az Európai Gyógyszerügynökség példáját is, amely például jelen esetben megfelelő adatokra kell, hogy támaszkodjon, amikor a COVID vakcinára engedélyt ad. Nekünk is tehát megfelelő adatokra van szükség, megfelelő bizonyítékokra, hogy megfelelő tanácsadást tudjunk nyújtani, a, tanácsokat tudjunk nyújtani a jogalkotóknak. 2002 óta több mint 60 állatjóléti jelentést készítettünk, rengeteg munkát végeztünk, főként 2004 és 2010 között. Körülbelül 58 jelentést készítettünk ebben az időszakban. Utána egy kicsit lelassult a folyamat, Főként azért is, mert az utána következő időszakban a jogszabályok végrehajtására helyeződött a hangsúly. 2010 és 2017 között 16, illetve 24 állatjóléti jelentést készítettünk, és a parlament kezdeményezésének köszönhetően utána megint megnövekedett a munkaterhelésünk az állatjóléte kapcsolatosan, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek. Az állatjólét kapcsán, illetve az állat egészség kapcsán meg kell említeni a sertéspestést, és nemrégiben ismét felütötte a fejét a madárinfluenza is, és régebben zártuk le az lcdc e vel közösen folytatott munkát a nyestek és a COVID összefüggéséről. Több ügynökséggel is együttműködünk, és azt hiszem ez az ügy, együttműködés nagyon jól működik. Most pedig beszélni szeretnék arról a munkáról, amely az Önök Szakbizottság az állatok szállítás közben védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság szempontjából a legfontosabb. 2011-ben készítettünk az állítás, állatok szállításáról egy jelentést, és az új tanyától a tányérig Farm to Fork stratégiával, amely külön odafigyel az állatok jólétére, újabb mandátumokat újabb mandátumra tettünk szert, amely nem csak az állatok szállítására vonatkozik, hanem Fontos itt megemlíteni a polgári kezdeményezést az állatok ketrecben tartásával kapcsolatosan, és voltak hasonló kezdeményezések a sertéstartással és más egyéb témák kapcsán is. Összességében öt új mandátumot kaptunk, ezek közül az egyik az állatok szállítására vonatkozik. Ezt még ketté bontottuk, tehát vannak a szabadon élő állatok, az ő szállításuk az egyik téma, a másik pedig a ketrecben tartott állatok szállítása, ennek megfelelően két tudományos jelentést fogunk készíteni. Létrehoztuk a releváns munkacsoportokat, megtartották az első ülésüket, és most tartunk az adatgyűjtés szakaszában, és most gyűjtjük be a szakértői véleményeket. Nagyon fontos, hogy a különböző kategóriákat külön-külön vizsgáljuk meg. Az összes szállított állat esetében, állatfaj esetében megvizsgáljuk a jelenlegi szállítási gyakorlatot, annak az állatjóléti következményeit, megvizsgáljuk a veszélyeket, és ajánlásokat kell megfogalmaznunk ajánlásokat önöknek és az Európai Bizottságnak, hogy megelőzzük, csökkentsük és korrigáljuk az állatjóléti következményeket, amelyeket beazonosítunk. És nyilvánvalóan különböző forgatókönyvek is bekövetkezhetnek az állatok szállítása közben. Önök jó helyzetben vannak, mert már meghallgathatták az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket, és a német soros elnökség keretében a német mezőgazdasági miniszter is ellátogatott önökhöz. Ők már mind-mind elmondták, hogy pontosan mi történik, milyen ellenőrzésekre került sor, és mi a magunk részéről is természetesen figyelembe vesszük mindezt, és mi is azon fáradozunk, hogy az állatok szállításának körülményei javuljon, hiszen ez a végső cél. Javítani kell az állatok szállítás közbeni körülményein. Amikor a különleges forgatókönyvekről beszélek, talán érdemes megemlíteni azt is, hogy mi a magunk részéről mit fogunk tenni. Nyilvános konzultációt fogunk tartani, a mandátumunk legelején, mi februárban gondolkodunk, és megvizsgáljuk, hogy milyen más forgatókönyvre lehet szüksége, milyen új adatokat kell begyűjtenünk, és ez nagyon fontos az önök szakbizottságának munkája szempontjából is, hogyha önöknek vannak olyan adataik, amelyek nem általánosan hozzáférhetőek, akkor arra kérnénk önöket, hogy ezeket küldjék meg nekünk, hogy ezeket az adatokat is figyelembe tudjuk venni a munkánk során. Munkánk során hiszen előtte említettem már a gyógyszerügynökség példáját, és ez esetben nem arról van szó, hogy több milliárdnyi euró folyik különböző kutatásokba, amelyek révén adatok jönnek létre. Mi a mi esetünkben konkrét civil szervezetek és néhány kutató központ rendelkezhet megfelelő adatokkal, referenciaközpontok is rendelkezhetnek adatokkal, de e, ezen ágazat mögött nem áll egy egészen nagy iparág, amely adatokat termel, ha úgy tetszik. Itt tehát nehezebb lehet az adatgyűjtés, mint a gyógyszerügynökség esetében például, de nagyon örülünk mindenféle inputnak, amely alá dúcolhatja a munkánkat és a tudományos tanácsadást a részünkről. Itt be is fejezném azért, hogy önöknek több idejük legyen kérdést feltenni, vagy valamilyen megjegyzést fűzni az elhangzottakhoz, vagy hogy hangsúlyozzanak bizonyos témaköröket. Kérem, emlékezzenek arra, hogy mi csak most láttunk neki a munkának, nemrég kaptuk meg a mandátumot, most sikerült felállítani a szakértői csoportokat. Ez nem volt egyszerű egyébként, mert a szakértőink sok esetben korábban civil szervezetekkel, vagy ágazati szereplőkkel dolgoztak együtt. Az összeférhetetlenség szempontjait mindenképpen figyelembe kell vennünk, és biztosítanunk kell a tudományos tanácsadásunk függetlenségét. Nagyon rigorózus módon, nagyon szigorúan értékeltük a majdani szakértőinket ebből a szempontból. Nagyon fontos számunkra ugyanis, hogy kikezdhetetlen legyen az általunk megfogalmazott tudományos álláspont. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a prezentációt! jó tudnunk azt, hogy önök is milyen szántóan elemzik a helyzetet, és még 2022. júniusáig konkrét ajánlásokat fogalmaznak meg, lebontva ezeket a különböző állatfajok szállítására vonatkozóan, úgyhogy azt hiszem mindannyian el kell köteleznünk magunkat az együttműködés mellett, hogy eljuttassuk önökhöz az adatokat, megosszuk egymással az adatokat, hogy ezáltal hatékonyan dolgozhassuk. Először is a koordinátoroknak szeretném megadni a szót, mindenkinek három percben. A néppárt koordinátora kap először szót, aki Daniel Buda, parancsoljon öné a szó, felteheti a kérdéseit. Először most a kérdéseket egyben hallgatjuk meg, és aztán Nikolaus Kriz az EFSA-tól válaszol, és ha szükséges, akkor az Európai Bizottságot is meghallgatjuk. Buda úr. Mr. Buda, please press the speak button. Thank you. Kérjük nyomja meg a speak gombot. Mr. Buda, your microphone is not activated. Buda úr, nincs bekapcsolva a mikrofonja, úgyhogy nem halljuk. We see you, but we cannot hear. Látjuk, de nem halljuk. Most működik, úgy tűnik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a vendégünknek is a prezentációját. Úgy értettem, hogy most a problémának már az értékelési szakaszában vagyunk, és ahogyan elhangzott korábbi alkalmakkor, értékelni fogjuk az állatok szállítását az Európai Unión belül, valamint harmadik országok felé való szállítások során is értékelni fogjuk a körülményeket. A szakértői csoport, amelynek eh, tagja vagyok, úgy gondolja, hogy eh, a harmadik országok által alkalmazott jogszabályokat is értékelnünk kellene az élő állatok szállításával kapcsolatban, ugyanis az Európai Unió rendelkezik eh, kiegészítő jogszabályokkal, amelyeket a tagállamokban alkalmazni kell. Ugyanakkor a problémák mindenek előtt az élő állatok harmadik országokba való exportja során jelentkeznek. Engem az érdekelne, hogy lehetséges volna-e értékelni a harmadik országok által alkalmazott jogszabályokat olyan esetekben, amikor az Európai Unió exportál ezen országokba, és amely esetekben kereskedelmi megállapodások is létrejöttek. Ezeket a kereskedelmi megállapodásokat az állatjóléttel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásához kellene kötni és figyelembe kell venni a bevált gyakorlatokat is, amelyek az Európai Unióban léteznek. Románia esetében volt egy problémánk, ugyanis egy hajó elsüllyedt a konstancei kikötőben, és ezt követően hatályba lépett egy jogszabály, a román parlament elfogadott egy olyan jogszabályt, amelynek értelmében a szállítási vállalkozások számára kötelező, hogy két állatorvos jelen legyen, és az egész szállítás során ellenőrizze az állatjóléti feltételeket. Nem tudom, hogy ezt más országokban is lehetne alkalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a két kérdést, és most Carmen Avramnak adnám meg a szót az SND-től. Yes, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen elnök asszony, és Kriz úrnak is köszönöm a prezentációját. Van egy általános keretünk az állatok szállításával összefüggésben, ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján vannak még problémák a végrehajtás során, mint például a megfelelő hőmérséklet alkalmazásával összefüggésben vannak problémák, vagy az állat sűrűség kapcsolatos szabályok betartása, és sajnos nem tolmácsolható az előadó, mert nagyon nagy a visszhang. Um, he's supposed to come up with updated species-specific scientific information by June 2020. Yeah, we have a connect- az a probléma, hogy nem elég megbízható a kapcsolat, úgyhogy megpróbáljuk újra felvenni a kapcsolatot Avram képviselővel.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 report. Uh, it's too bad that it will, it won't come in time for our report, but uh, ez a jelentés sajnos nem készül el időben, még mielőtt nekünk el kellene készítenünk a jelentésünket, de ahogyan Buda úr is elmondta, egyes tagállamok, mint Románia, már dolgoztak azon, hogy javítsák a szállítás közben az állat állat kímélettel kapcsolatos feltételeket, méghozzá állat egészségügyi szakvélemények alapján. Tehát figyelembe vennék-e azt, hogy javasolnák-e, hogy a hosszú útvonalak során, a hosszú szállítás során jelen legyenek állatorvosok, és értékeljék-e az állatok állapotát a célállomáson. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hallottuk a kérdéseket. Asgar Krisztensennek adom meg a szót most a Rínyútól. Köszöntöm. Én is köszöntöm Önt, és köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani Kris úr prezentációjáért is. Nagyon érdekes ismereteket szerezhetünk az EFSA-ról, az állatszállítással kapcsolatban. Már várom azt, hogy elolvashassam, elolvashassam a jelentésüket a szállítás közbeni állat jóléttel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha konstruktívan hozzájárulhatnánk ehhez a folyamathoz. Számomra az állat jólét a szállítás során egy rendkívül fontos kérdés. A lehető legjobb feltételeket kell biztosítanunk az állatok számára a szállítás során és ezért számomra a vita során fontos az is, hogy milyen hosszú időtartamon keresztül kellene ezt biztosítanunk. A hosszú távú szállítás során például Dániából Németországba láthattuk, hogy a, találkoztam vezetőkkel, sofőrökkel, állatorvosokkal, és biztos vagyok abban, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb szállítás biztosítsák. A szállítás azonban szerintem még jobb lehet, hogyha teljes mértékben élünk a technológiai innováció nyújtotta lehetőségekkel. Láttam például új kamionokat, amelyek GPS-szel működnek, UV rendszerrel, hőmérséklet szenzorokkal, légkondicionált kamionok, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen jobb feltételeket biztosít az állatok számára a szállítás során. Ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy az állatok egészségi állapota az állítás során megfelelő legyen. Az állatkímélet első osztályú kell, hogy legyen, ez számomra nagyon fontos. Ami pedig az EFSA-t illeti, Az EFSA megvizsgálja-e az új technológia nyújtotta lehetőségeket a szállítás során? A második kérdésem pedig a következő lenne. Készítettek-e tanulmányokat azzal kapcsolatban, hogy a szállítás során a az állatok felrakodása és lerakodása során sérülések érik-e az állatokat, és egyébként köszönöm ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen a pontos kérdéseit. Most pedig megadnám a szót Anika Brunának, aki Lima képviselőt helyettesíti az ID részéről. Köszönöm, elnök asszony, Kris úr, köszönöm önnek is, hogy itt van velünk. Az EFSA felelőseként az állatbetegségekért is illetékes. Természetesen fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük az állat jólét szempontjából, ezért szeretném tudni, hogy az EFSA az állat szállítás során amikor ezeket szárazföldi vagy tengeri úton szállítják, lát-e az EFSA konkrét veszélyeket, kockázatokat, például ha fertőzésre kerül sor, betegállatokat szállítanak, a karantén szabályokat érvényesítik-e. Ami pedig az intenzív állattenyésztést illeti, ezen állatok sokkal inkább kitettek a fertőzések szempontjából, vagy a klónozott állatok esetében ugyanez mondható el. Ezért szeretném tudni, hogy ez hogyan hat az állatbetegségek terjedésére ez súlyosbítja-e az állatbetegségeknek az emberre való terjedését? És egy utolsó kérdésem is volna, ha megengedné. Az EFSA-nak vannak-e információi azzal kapcsolatban, hogy a COVID-19 egy kockázat-e az állatszállítás során, és fel vagyunk-e készülve egy ilyen eshetőségre? Köszönöm. Köszönöm szépen én is ezeket a kérdéseket és az ötödik koordinátor, akit meghallgatunk, Karolin Róz a Zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Krisz úrnak is a prezentációját. Az ajánlás, amelyet 2011-ben megfogalmazott az Európai Élelmiszerügyi Hatóság, nagyon egyértelmű. Fajokra lebontva fogalmaz meg ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy egy állat alkalmas-e a szállításra kitér a szállítás módjára, kitér a felrakodásra, kirakodásra, és azt láthatjuk, hogy a tudományos ismeretek arra kellene, hogy ösztönözzenek, hogy módosítsuk a 2005-ös jogszabályozást, például rövidebbé kellene tennünk a nyulak vagy a lovak esetében az állatszállítást, a szállítás idejét. A hőmérséklet eh, például a baromfi vagy a nyulak esetében is eh, fontos, és az érkezés során nem csak az állat jólétet kell figyelembe vennünk, hanem a közegészségügyi tényezőket is. Volt egy meghallgatás korábban, és akkor láthattuk, hogy bizonyos szabályokat nem alkalmaznak megfelelően. Az önök véleményeből az derül ki, hogy a szabályozás sokszor nem kielégítő. A 2005-ös szabályt pedig ahhoz, hogy jobban alkalmazzák, ezt felül kellene vizsgálnunk. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság frissíti az adatokat. Ugye említette, hogy öt mandátummal rendelkeznek az élő állatok szállításával kapcsolatban. Említette a szabadon tenyésztett, illetve a ketrecben szállított állatokat. Hogyan tervezik azt, illetve tervezik-e azt, hogy a munkájuk során a halakat is figyelembe veszik-e, hiszen az 2011-es felmérésből hiányoztak, mi történik a több napon át tartó hajón való szállítással, amikor harmadik országokba exportálunk állatokat, hiszen tudjuk, hogy amint felrakodják az állatokat a hajókra, onnantól kezdve nincs további ellenőrzés. A jelentésükben nagyon pontos ajánlásokat fogalmaznak meg a követendő hőmérséklet szempontjából. Vannak olyan pontos kitételek is, amelyeket nem tudom, hogy lehet-e ellenőrizni és be lehet-e tartani. Hogyan próbálják elérni azt, hogy az ajánlásokat valóban figyelembe vegyék, valóban betartsák, amikor előre látható, hogy az állatjólét szempontjából kockázatok merülnek fel, és tervezik-e, hogy általánosabb ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket könnyebb érvényesíteni például a hosszabb szállítás, vagy az export betiltás, vagy bizonyos állatfajoknak bizonyos hónapokban való szállításával kapcsolatban tiltást érvényesítenének-e. Köszönöm szépen. Most pedig Péter Lundgrennek adom meg a szót az ICR-tól. E Köszönöm szépen, és köszöntöm a kollégákat is. A múlt héten svéd szállítókkal találkoztam, akik állatok szállításával foglalkoznak. Arról tájékoztattak, hogy milyen nehéz a helyzetük, amikor nagyon meleg van például a szállítás során. Minden kamion fel van szeredve, szerelve hűtő berendezéssel, hogy biztosítsák az állatszállítás során a megfelelő hőmérsékletet, de amikor nagyon meleg az idő, bekövetkezhetnek olyan helyzetek is, amikor például érkezés előtt egy órával a vezetőnek egy 45 perces pihenőidőt kell tartania. Egy például sertésekkel megrakodott kamion esetében egy 45 perces pihenő időt tartani, független attól, hogy hány szellőző ventilátor van a kamionon. Ez egy komoly problémát jelent a sofőrök számára. Ilyenkor mit tegyenek? megszakítsák-e a vezetési idővel kapcsolatos szabályokat, vagy tartsák be a pihenőidőt, és amikor végül megérkeznek a célállomásra, akkor számoljuk kell azzal, hogy több lesz az elpusztult állat a kamionon. Ez tehát egy komoly problémát jelent, de vannak más problémák is a sofőrökre nézve. Ezért akikkel beszéltem, eléggé frusztráltak voltak, mert azt mondták, hogy bármit is tegyünk, szankcionálni fognak bennünket valamilyen formában. Vagy azért, mert nem tartjuk be a pihenőidőt, vagy azért, mert úgy érkezünk a, a mészárszékre, hogy több lesz az elpusztult állat. Éppen ezért nincs elég sok, nincs kellő számban mészárszék a helyszínen. Ez a piac nagyon centralizáltá vált. Itt nagyon nagy központok működnek, ami azt jelenti, hogy a szállítás több időt vesz majd igénybe. Sajnos, de hát ilyen a piac, a, a vágóhidak piaca, hogy előállt egy ilyen helyzet. Ezért az én kérdésem az lenne, hogy mit tehetnénk annak biztosítása érdekében, hogy a vezetőket ne büntessék, ahogyan a példák során ez bekövetkezik. Folytassák-e az utat azért, mert mozgásban levő kamion esetében a hűtőberendezés sokkal alacsonyabban tartja a hőmérsékletet az állatok számára, ugyanakkor, ugyanakkor amikor leáll a kamion, ez egy problémát jelent. Hogyan lehetne tehát biztosítani azt, hogy rugalmasabbak legyenek a vezetőkre nézve a szabályok? Szerintem jobb lenne, hogyha a vezető folytatná az utat, vezetne még egy óráig, ahelyett, hogy megállna egy órával a vágóhíd előtt. Mit lehetne tenni ebben az esetben? És azt is szeretném tudni, hogy mi az önök véleménye az alternatív stratégiákról, mint például, hogy hogyan lehetne biztosítani a, az esetleges helyi mobil vágóhidakat, a közvetlen értékesítést, ha lehetne, akkor ez, ezzel helyettesíthetnénk a hosszú szállítást és a hústermékek szállítását. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket. Most megadom a szót az utolsó koordinátorunknak, legalábbis ebben a fordulóban, Anya Hasenkamp, a GUE részéről. Köszönöm szépen, Tili, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Kris urat. 1,4 milliárd állatot szállítanak hosszú távon minden évben Európában, itt arról van szó, hogy a gazdasági érdek fontosabb, mint az állatok jóléte. Ezért vagyunk ebben a helyzetben. Az Európai Uniónak vannak kötelezettségei, hogy ezt megváltoztassa, és hogy ne szenvedjenek az állatok a, a, a hosszabb szállítás során sem. Évek óta az európai szabályokat megsértették az állatok szállítással kapcsolatban, ezt jó magam is láttam a szabályok egyértelműen nem érik el a céljukat, nem védik meg az állatokat a szállítás során. Az állatok szállításra vonatkozó rendelet felülvizsgálata a többi rendülettel együtt nagyon is szükséges. Csalódott vagyok még mindig. A korábbi Európai Bizottság olyan sok időt vesztegetett el, és ennek során folytatódott az állatok szenvedése a szállítás során. Remélem, hogy nem telik újabb két évbe az Európai Bizottságnak az, hogy cselekedjen 2011-ben, tehát majdnem 11 évvel ezelőtt az EFSA már kimondta, hogy a túlságosan hosszú szállítási idő az katasztrofális az állatjólét szempontjából, és eh, növeli az állatbetegségek kialakulását. Nagyon sokat hallottunk már az állatjólétről szeretnék még egy dologra koncentrálni. 2020-ban még mindig nem világos az, hogy miért nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy az állatbetegségek, állatjárványok kitörését megakadályozzuk. Úgy gondolom, hogy itt egy időzített bombával állunk szemben. Még az emberek otthon maradnak, addig az állatokat össze-vissza szállítják Hollandiából, Kínába szállítnak sertést, a marhahúst is elszállítják akár más kontinensre, és ez csak néhány példa. Jelenleg egy nagy válság közepette vagyunk. Néhány héttel ezelőtt Kanadában ismételten előfordult a sertéspest, és nálunk Hollandiában nagyon sok állatjárvány tört ki 2007 éte 130 ember halt meg ilyenfajta betegség miatt, vagy lett krónikusan beteg. A madár influenza is rendszeresen megjelenik. Ebben a hónapban négy különböző fajtája jelent meg a madár influenzának. Ezen kívül a COVID már átterjedt macskákra, kutyákra és az afrikai setés influenzával, a madár már foglalkoztak az EFSA-ban. A kérdésem az az, hogyha az EFSA-nak van egy tanulmánya, erős konklúziókkal megjelenik a bizottság előtt, viszont nem csinál az Európai Bizottság semmit ezzel. Önök mit gondolnak erről? Ez történt ugyanis a hosszú eh, távú szállítással kapcsolatos jelentésekkel egyetérte azzal, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezek betegségek eh, terjedését. Lehet, hogy rá kéne térni az olyan fajta mezőgazdaságra, amely kisebb méretű. Úgy gondolom, hogy nem szabad eh, kivételeket engedni a jogszabályokban, a 8 eh, órás szállítási idővel kapcsolatban szerintem ezt a hosszú távú szállítási időt élőállatok esetében mindenképpen el kellene törölni. Köszönöm szépen Anya a kérdéseket. Most megadom a szót Nikolaus Krisnek az EFSA részéről, hogy 10 percben válaszolja meg ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagyon érdekesek, nagyon komoly és különböző kérdéseket kaptam megpróbálom ezeket sorba venni. Megpróbálom ezeket a lehető legrészletesebben megválaszolni. Most visszatérnék az első kérdésre, amit Buda képviselő tett fel az exportról, a szabadkereskedelemről. Nagyon gyakran hallják ezt talán. Mi nem akarjuk a jogszabályokat értékelni, nem csak az EU-n belül és azon kívül sem. Mi tudományos tanácsot tudunk adni a feltételekről és arról, hogyan lehet ezeket javítani. És itt kapcsolódnék Házekamp asszony kérdéséhez. Hadd köszönjem meg a kérdését. Igen, meg kell tanulni mindent? Igen. De ehhez nem kell EFSA, hogy mindent megtegyenek. A mi feladatunk az az, hogy a legfrissebb tudományos információval szolgáljunk. 2011 már elég régen volt, akkor tettünk ajánlásokat, ezeket majd frissítjük az új ismeretek fényében. De hogyha cselekedni kívánnak, akkor nem kell ránk várniuk, hiszen a mi feladatunk az az, hogy tudományos tanácsot adjunk, kockázat felmérést végezzünk. Visszatérve az első kérdésre, nem. Mi nem veszünk részt a szabadkereskedelmi meglapodások létrehozásában, nem veszünk részt a külső jogszabályok létrehozásában, de lehet, a, a, lehet jelen két, a, a hajón például két Állatorvos lehet, Romániában is ezt tették. Igen, szerintem ez jó ötlet, hiszen ez javíthatja az állatok jólétét. Avram asszony kérdése a tudományos ajánlásokról, a hosszú távú szállítás, arról beszélt, hogy nincs elkülönítés, nem jó a ventiláció, a mikroklímakondíciókról beszélt. Igen, ezeket mindenképpen majd frissíteni fogja, beszélt a hőmérséklet tartományokról. Pontosan ez, amiről a mi megbízásunk szól. A szakértőkkel ezt elevez, elemezzük, és egyértelmű javaslattal élünk. Rusz képviselő kérdezett arról, hogyan tudjuk ezt alkalmazhatóvá tenni. Megpróbálunk a lehető leggyakorlatilasabb ajánlásokkal e, élni, viszont a végrehajtás az e, nem a mi feladatunk, ez túlságosan kicsik vagyunk, nem is az a mi feladatunk. Krisztensen úr, Nagyon fontos az, hogy mindenfajta állat a lehető legegészségesebben érkezzen meg. Néhány esetben sajnos nem ügyelnek a szállítás során az állatok jólétjére, még a jelenlegi jogszabályokat sem tartják be. Új technológiák már Peter Weltet hallotta a számvevőszéktől. Igen, az új technológiák által jobban lehet monitorozni a mikroklímát, és most már ez meg is fizethető, igen, teljes mértékben alkalmazható, hogyha az Amazon képes ellenőrizni a csomagjait, tudja, hogy ők ellenőrzik, akkor ezt mi nem tudnánk megtenni. Úgy gondolom, hogy itt ugyanik kell az adatvédelmi előírásokra, és szerintem a jogszabályozó erre gondolhat. Volt egy kérdés a szállítás és a COVID kockázatáról. Itt ö, utalnék a gyors felmérésünkre, ezt az NCDC-vel együtt adjuk, adtuk ki, beszélünk tagállami ajánlásokról a szállítás kapcsán is. Láthattuk, hogy valóban van itt betegség átadás, és ez sajnos ráerősíthet a járványra ilyen esetekben nem ajánlatos a szállítás. Amit Rossz e, hogy elmondott, igen, a refit, a jogszabály áttekintése, átdolgozása, ez fontos. 2001-es volt az eredeti jogszabály, és Házekámp asszonynak is válaszolok itt, hogy mit gondolok arról, hogy nem vették ezt figyelembe. Szerintem még erősebben kell dolgoznunk. A 2011-es ajánlásunkat még jobban át kell dolgozni, még erősebbé kell tenni. Igen, látjuk azt most, hogy ez inkább a politika figyelmének középpontjába került. Szerintem most nagyon időszerű foglalkozni az állatok szállításának kérdésével, és ezt tovább javítani. Ez a mi feladatunk, ezt tesszük most. A hal az nem része a mandátumoknak, ezt elmondhatom, erre nem kértek fel bennünket. Itt csak arra koncentrálunk, amire felkértek bennünket, így is eléggé széles körű ez a megbízás. Ha sikerül, és nagyon keményen dolgozunk ezen, hogyha az időn, kiszabadult időn belül sikerül ezt elvégeznünk, akkor ez valóban javíthatja majd az állatok jólétét. Lundgren úr kérdése a svéd szállításokról, és itt van az emberi jólét és az állati jólét, amikor ez a kérdés az legutóbbi meghatáson előkerült, akkor a bizottság képviselője azt mondta, hogy a transzabizottsággal bizottsággal kapcsolatban van, megvizsgálják ezt. Itt is tehetünk javaslatot mi, de a jogalkotótól függ az, hogy meghúzza azt a finom vonalat, hogy mm, hogyan lehet eljárni egy hosszú szállítási idő alatt, mikor kell megállni. Mi ajánlást teszünk, de ismételten itt sok minden függ a végrehajtástól, a legjobb kompromisszumtól. Természetesen mi segítünk, hogy ajánlásokat adjunk, adjunk, hiszen ez már benne van egy dokumentumban valahol, és sok jó munka történt itt. Egyetemű információkat kell adni, mert a legtöbben szeretnék betartani a jogszabályokat, szeretnék a követelményeket teljesíteni. Házenkamp asszony kérdéséhez térek vissza. Azt nem kommentálom, hogy miért történt, ez nem az én szerepem. Én inkább arra a munkára szeretnék koncentrálni, ami az állat jóléthez kötődik. Szerintem a sokkal jobb felhasználása az időnknek tudományos támogatást kívánunk adni a jogalkotóknak. A afrikai sertés influenza eh, nem olyan betegség, amely az emberekre is átterjed. Az ECDC-vel együttműködünk a COVID átadással kapcsolatban, például a nyercek esetében, valóban ezek léteznek. A mm, nagy intenzitású mezőgazdaság egyértelműen több kockázatot rejt, de nagyobb termelékenységet is eredményez, tehát, és itt megjelenik már a minőség, mennyiség és az élelmiszerek ára, ez pedig már nincs a mi hatáskörünkben, hogy erről beszéljünk. Mi csak tudományos ismerettel tudunk szolgálni ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Most itt abba is hagyom, mert különben túlfutok az időmön. Biztos vagyok abban, hogy van még további kérdés. És köszönöm szépen. Valóban volt egy kis kérdés a harmadik országok országból származó exportról, erre talán nem reagált, de a 10 percet betartotta. Lehet, hogy a bizottság tud reagálni a többi pontra. A DJ Santé részéről, ha a vendégünk kíván most valamit mondani, akkor azt megteheti. Köszönöm szépen, ön, hogy virtuálisan itt lehetek néhány dolgot szeretnék elmondani, többször már erről szó volt. Egyetértek azzal, hogy a rendelet, az 1005-ös rendelet a lehető legjobb tudományos alapokon állt, viszont ez már kicsit elavult most, és ezért kapta meg az EFSA azt a megbízást, hogy frissítse a tudományos ismereteket. Egy olyan fajta jogszabályt szeretnénk jövőben, amely tényleg a tudományon alapul. Mindemellett nagyon sok aspektus érintette a harmadik országokkal folytatott kapcsolatokat, a nemzeti gyakorlatokat, jogszabályokat. Ezek eh, valóban olyan eh, elemek, amelyeket majd az Európai Bizottság megvizsgál, akkor, amikor felvizsgálja ezeket a korábbi jogszabályokat. Egyértelmű, hogy ezeket az aspektusokat figyelembe vesszük, beleértve a, a sofőrök a szociális jogait, illetve ezzel szemben álló állatjólétet. Volt egy kérdés Kris úrnak, amely arról szólt, hogy tíz éven át nem vették figyelembe a tudományos véleményüket. Ez a megjegyzés nem teljesen helytálló. A 2001-es EFSA eh, ajánlás, az utolsó tudományos ajánlás, amit az EFSA-tól kaptunk az állatszállítás kapcsán, ezt figyelembe vette az Európai Bizottság a 2011-es jelentésében, amely eh, az 1 2005-ös rendeletről szólt. Igen, volt egyfajta hiányosság a jogszabály és az akkoriban eh, ajánlott tudományos információ között, viszont E, ezt a hiányosságot e, sokkal könnyebb iránymutatással szabályozni, mint új szabályokkal. És valóban a végrehajtással is gond volt, a szabályok végrehajthatóságával. Ez kihívás volt, viszont ezt megpróbáltuk számos úton orvosolni. A korábbi ülésekben hallhattuk azt, hogy a platform jött létre, egy kontaktpont létrejött, a jobb végrehajtás érdekében. Vannak irányítási dokumentumok, voltak pilóta projektek. Beszélhetünk arról, hogy ez elegendő-e vagy sem. Azzal zárnám, hogy minden bizottságnak megvan a saját prioritása, és egyértelmű, hogy a von der Leyen bizottságnak nem csak, hogy prioritás az állat jól lett, hogyha megnézzük a, az illetékes biztos megbízó levelét, akkor ez egy szociális-gazdasági prioritás. Mindenképpen folytatjuk majd azt, hogy a megfelelő jogszabályt hozzunk itt létre, amely az új tudományos ismereteken fog alapulni, amit az EFSA-tól kapunk meg. Köszönöm. Thank you very much for these words, and we definitely... Köszönjük szépen önnek ezeket a nagyon fontos információkat, és nagyon örülünk annak, hogy a jelenlegi Európai Bizottság egyfajta imperatívusként tekint erre a feladatra, nem csak prioritásként. A második kérdéskör következik. Eleonora Évinek adok szót elsőként a független képviselők köréből. Két perce van, parancsoljon. Jó reggelt kívánok, elnök asszony! Köszönöm a szót. Köszönöm Krizs úrnak is, amiért ismertette előttünk az EFSA-ban zajló munkát. Nagyon sok területen tapasztalunk még hiányosságokat a jelenleg érvényben lévő szabályozásban. Ezen túl menően még ront a helyzeten a klímaváltozás, szélsőséges időjárási viszonyok, erős napsugárzás, és így tovább. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a szenvedésnek külön, különösen kitett állatokkal. Az EFSA nyilatkozata szerint szinte lehetetlen tejjel ellátni például szükséges esetben az állatokat. A kérdés az, hogy az ő ezen állatok esetében mit lehetne tenni. Ez különösen fontos például az Írországból Európa többi országába szállított fiatal szarvasmarhák esetében. Őket gyakran több mint 24 órán keresztül szállítják a célországba hogyha nem lehetséges megfelelő élelemmel ellátni az állatokat, meg, és megfelelő vízmennyiséggel, akkor véleményem szerint az eféle szállítást be kellene tiltani. A kérdésem az, hogy tilalmat javasolnak-e a rendkívül hosszú szállítás időre, illetőleg Javasolják-e majd, hogy tiltsák be bizonyos állatok szállítását, például 14 napnál fiatalabb szarvasmarhák esetében? Ki szeretnék térni még a sertésekre és a sertések jólétére közvetlenül a, az előtt, hogy levágják őket. Sokszor a mészárszékek személyzete nem részesül előzőleg megfelelő képzésben, talán itt a képzésre külön oda kellene figyelni. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a kérdéseket. Juan Ignácio Zoidó a következő a néppárt részéről parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy még mielőtt feltegyem a kérdésemet, köszönetet mondjak a koordinátoroknak és az elnöknek is azon bizalomért, amelynek köszönhetően én is társ előadója lehetek ennek a jelentésnek, és remélem, hogy megfelelek az elvárásoknak, attól a pillanattól kezdve, hogy létrejött ez a szakbizottság. Egy nagy kihívással állunk szemben, és nem okozhatunk csalódást. Még mielőtt a politikával foglalkoztam volna, bíróként dolgoztam hazámban hosszú éveken keresztül, és ez a tapasztalat hozzásegített abban, hogy Isabel Kárvályáissal együtt a lehető legjobb módon dolgozzak ezen a jelentésen és egyértelműen elköteleztem magam az állat jólét biztosítása mellett. Ehhez persze szükségem lesz a szakbizottság kollégáinak hozzájárulására is, illetve olyan szakértelemre, amelyet a mai vendégeink is nyújtanak. És most engedje meg, hogy áttérjek a kérdésemre. Köszönöm szépen Kriz úrnak, hogy kifejtette az álláspontját, azt hiszem ez nagyon egyértelmű. Szeretnék rákérdezni arra, hogy mi a helyzet az unión kívül az állatjólét helyzetével. Különböző európai egyetemeken tanulmányok készültek, különböző kontinenseken ezért szeretném tudni, hogy az ön véleménye szerint van-e több olyan ország, vannak-e olyan országok, ahol az európai állatszállítási szabványokhoz hasonló, vagy akár igényesebb szabványok érvényesek? És meg tudnám mondani azt, hogy van-e valami, amit a világ egyéb részein alkalmaznak, és amit érdemes volna nekünk is átvennünk, illetve mi lenne az, amit konkrétan el kellene kerülnünk, vagy fordítva? gondolja -e, úgy gondolja el, hogy az Európai Unió éllovas a világon az állat jólét szállítás során való biztosítása terén? Van-e olyan jogszabályunk, amely példaértékű kellene legyen más országok számára, ami egy nagyon fontos adat lehet, hiszen az Európai Unió nem szabad, hogy légüres térben létezzen. Míg olyan nagy az igény az állatok iránt harmadik országokban, mint a jelenlegi, fenn fog állni, létezni fog az állatszállítás. Ahelyett, hogy Európából ezeket az állítok, állatokat elszállítsuk, esetleg olyan országokból, ahol kevésbé igényesek az elvárások, a körülmények, ez mindenképpen az állatjólét romlásához vezethet. Példaként hozhatnám fel például a széndiokszid kibocsátást a carbon leakage kapcsán, a szénátszivárgás kapcsán, ha Európából Európából is egy hasonló helyzetet idézhetnénk elő. Nem szabad, hogy egyesek könnyítsenek a lelkiismeretükön, hanem valóban hatékonyan kell javítanunk az állatjóléten. Ez a fő feladatunk, amelynek elérésére törekednünk kell. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Örülöm, hogy itt láthattuk önt ma a körünkben társ előadóként. Isabella Kárvalaisznak adok szót a szendétől. Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, köszönöm elnök asszony, és köszönöm Krisz úrnak is, hogy ismertette az álláspontját ma reggel, és köszönöm azt a fontos független munkát, amelyet az EFSA ezen a területen végez. Gyakorlatilag eh, már egy évtizede eh, készült eh, ez a vélemény, és ebben a 2011-es véleményben annak idején különböző területeket azonosítottak, amelyeken hiányos a kutatás. Például ezek a hőmérséklet szabályozásával kapcsolatosak, vagy a szellőztetés hatásával, amely különösen bizonyos állatfajokra nézve jelentős. Szeretném tudni, hogy hogyan értékelik az előrelépéseket, amelyek azóta történtek ezeken a területeken, ahol korábban hiányosságokat állapítottak meg. És utalnék a 2011-es jelentésre, amelyben annak idején számos problémát megállapítottak a tengeri úton szállított állatokkal kapcsolatban például nagyon nagy volt a mortalitás aránya a stressznek köszönhetően, amely főleg a magas hőmérsékletek miatt következett be. Sajnos ezen problémákat szisztematikusan megállapították és megerősítették az elmúlt évek során is, főleg a nemzetközi szállítás során. Ezért szeretném tudni, hogy vannak-e esetleges klimatizációval kapcsolatos stratégiák, amelyek egyszerre kivitelezhetőek és hatékonyak is, és amelyek elfogadhatóak az állatjólét szempontjából. Lehetne valahogy enyhíteni a magas hőmérsékleteken. Nagyon fontos ez a mandátum, nagyon nagy szükség van erre, ugyanis szükségünk van megbízható tudományos adatokra, amelyekre a mi álláspontunkat építhetjük. És szeretném megismerni a véleményét azzal kapcsolatban is, hogy melyek az állatszállítással kapcsolatos fő területek, amelyeken az elmúlt időben legtöbb előrelépést értek el, illetve amely területeken a legtöbb tanulmány készült. Köszönöm. Thank you, obrigada. I give the... Köszönjük szépen, akkor megadom a szót már Mare Martlernek a néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Krizsúr, Bajor vagyok, és a Bajor értékteremtés kétharmada az állattartásból származik. Ez az oka annak is, hogy hál' Istennek még sok kisebb mezőgazdasági üzemünk létezik, ezért olyan szabályozásra van szükségünk, amely segít ezeknek a gazdaságoknak fennmaradni, illetve jövőképessé válni. A kérdésem a következő. A borjóknak szükségük van a tejre, mint élelemre, és ezért az ő szállításuk esetében a szarvasmarhák vagy más állatok állatoktól eltérő szükségletek mutatkoznak. Úgy gondolja e hogy megfelelően biztosítható a borjak szállítása ilyen körülmények között, dolgoznak-e megoldásokon, és mi a helyzet a szaktudással kapcsolatosan, mennyi információ tudás áll rendelkezés az állatok szállításával kapcsolatosan, és külön a borjakkal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, most a mert Mártin Hojsziknak adok szót. Jó reggelt kívánok, jó reggelt! és köszönöm szépen Krézs úrnak, hogy itt van velünk. Kedves kollégák, nagyon érdekes előadást hallhattunk, és nagyon örülök, hogy Krézs úr időt szakított ma ránk. A kérdésemet megelőzően engedjenek meg egy megjegyzést. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az állatok szállítása olyasmi, ami stresszt okoz az állatok számára, és nyilván itt befolyásoló tényező a szállítás időtartalma és a szállítás körülményei. Sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehetne ezt jobban megszervezni, de a kérdés tulajdonképpen számomra az, hogy az állatok szállításának szabályozása mellett vannak-e olyan szabályaink, amelyek elősegítik, ösztönzik az állatok szállítását. Lehet, hogy az a baj, hogy nem hagyjuk megfelelően működni, nem tesszük lehetővé regionális szintű vágóhidak működését. Ez talán jobb lenne, nem csak a az állatjólét szempontjából, hanem például a regionális fejlődés, vagy fejlesztés szempontjából és a kisgazdaságok fennmaradásának szempontjából is. De visszatérve a tudományos kérdésre, és elnézést, hogy egy kicsit több időt vettem igénybe, szeretnék rákérdezni az ügynökség jövőbeni munkájára, főként ami az állatok szállítás közbeni jólétével kapcsolatos jelentést illeti. A nyulakra sokszor nem figyelünk oda kellőképpen. A nyulakat a Vágóhíd felé vezető úton ketrecekben szállítják. Érdekelne, hogy az EFSA hogyan kívánja megvizsgálni az állatok, a ketrecben tartott állatok szállításának körülményeit, mit tudhatunk eddig erről, Nem akarom megismételni, amit az előttem szólók mondtak, de érdekelne az is, hogy minden tagállamban vizsgálódnak-e. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm előre is a válaszokat, és köszönöm a munkáját is, amelyel a jobb döntéshozatalunkat kívánja elősegíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen Márténnak a kérdéseket, és most Mohamed Sáim az utolsó hozzászól ebben a körben az SZND részéről. Jó reggelt kívánok! Mr. Shaim, could you press the speak button? Shaim úr, kérjük nyomja meg a speak gombot. My apologies. Elnézést, azt hittem, hogy be van kapcsolva már a mikrofon. Először is köszönöm a szót, elnök asszony, köszönöm Krizs úrnak az előadást. Nagyon fontos mandátumot kaptak az EB-től, és az elkövetkezendő években sok minden történik majd az állatjólét szabályozása terén, az állatok szállítása itt kulcsfontosságú szerepet játszik. Ön már elmondta, hogy önök nem ellenőrök, nem végeznek helyszíni ellenőrzéseket. A legfontosabb talán ezen túl is a meglévő jogszabályok végrehajtatása. Nagyon fontos a megfelelő szabályok kialakítása, de ha nem sikerül betartatni a szabályokat, nem érünk el semmit. Nyilván ez utóbbi elsősorban a az illetékes tagállami hatóságok jogkörébe tartozik, de láthattuk az elmúlt években, hogy ez nem működik megfelelően. Hogyan kíván az EFSA hozzájárulni a jobb végrehajtáshoz? Tudom, hogy önök csak a tudományos alapokkal foglalkoznak, de talán az EFSA magára vállalhatná a tagállamok közötti koordináció szerepet. szerepét, és hogyha nem az EFSA, akkor önök szerint kinek kellene ezt a szerepet betölteni? Van még egy kérdésem. Milyen konkrét meg- megközelítést alkalmaznak? Egyetértenek-e azzal, hogy a múltban a közös megközelítés hiánya problémákat okozott, és végezetül beszélt az adatokról, és azt kérte, hogy ha rendelkezésünkre állnak adatok, osszuk meg önökkel. Jó lenne, ha elmondaná, hogy milyen konkrét adatokban, milyen típusú adatokban szenvednek hiányt, így talán egy kicsit jobban odafigyelhetnénk arra, hogy mi hogyan járulhatnánk hozzához, hogy megfelelő adatokhoz jussanak. Tehát melyek azok a területek, ahol adatok hiányoznak konkrétan. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a kérdéseket, és akkor végezetül Nikolaus Krizsnek adok ismét szót 10 perc erejéig, még akkor is, hogyha már egy kicsit csúszásban vagyunk, de 10 perce van, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem jól hallanak engem. Először is elnézést kérek, amiért itt mulasztás történt nem említettem az exportálás, kivitel kérdését. Többen is rákérdeztek erre a képviselők közül. Itt azonnal válaszolnék is. A mandátumunk része, hogy megvizsgáljuk a szállítás körülményeit és a szállítási időt az EU-s határokon kívül történő szállítás esetében is. Foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel, ezekkel a körülményekkel is, de aztán, hogy ez mit jelent a jogalkotás szempontjából, az nyilván önökön múlik. De persze ezt konkrétan meg fogjuk vizsgálni, mert hát említették, rendkívül hosszú utakról van szó, szélsőségesen magas hőmérsékleti körülmények között, ez is nyilván probléma. Szeretném megragadni a lehetőséget, és elmondani, Christian Juliansen nagyon jó dolgot mondott, mert a jelentésünk elkészültét követően az Európai Bizottság nagyon keményen dolgozik a végrehajtáson, és a, maga az Európai Bizottság az, aki eldöntötte, hogy megtett minden tőle telhetőt a végrehajtás terén, és utána most ismét meg kell vizsgálnunk a helyzetet, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni a jogszabályokat, hogyan lehetne azokat még napra készebbé tenni. Úgyhogy teljesen egyetértek azzal, amit ezzel kapcsolatosan mondott a bizottság képviselője. Ami a jelenlegi szabályozás hiányosságait illeti, és azt, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatosan, ez nyilvánvalóan a végrehajtással függ össze. Az Európai Bizottság megvizsgálta a helyzetet, és arra jutott, hogy egy refitre van szükség, ki kell igazítani a jogszabályt, mert jelentős javulás érhető el ennek köszönhetően. Egyébként a 2011-ben megfogalmazott néhány ajánlásunk egyébként lehet, hogy most is megállja még a helyét, és hát ha most bekerülnek a szabályozásba. Nyilván mindez attól függ, hogy milyen technikai részletekbe szeretnének bocsátkozni. Ami a borjakat illeti, illetve a sertéseket, különösen a borgyok esetében felkértek bennünket arra, hogy ezt a helyzetet vizsgáljuk meg, Jelen pillanatban még nem mondhatom el, hogy mi az, amit ajánlani fogunk, mert hát nem is az a kérdés, hogy én magam mit ajánlanék, hanem hogy a szakértőink mire jutnak majd, miután értékelték a helyzetet. Úgyhogy kérem, legyenek türelemmel, de egyelőre sajnos erre nem tudok válaszolni, de a válasz következni fog majd egy bizonyos időn belül. Foglalkoztunk egyébként más országok szabályozásával is. Ausztráliában dolgoztam jó magam is, valamint az USA-ban is. Ausztráliában például hatalmas kérdés a közel-keletre történő élőállatszállítás. Ott is hasonló vita zajlik arról, hogy ezt vajon be kellene-e tiltani. De nyilvánvalóan ezt a vitát a jogalkotónak kell lefolytatni, és neki kell döntést hoznia. Amit mi a magunk részéről megtehetünk, kapcsolatot tartunk a FAO-val, és az állategészséggel foglalkozó világszervezettel. Tájékoztatjuk őket, lehetőséget biztosítunk a számokra, hogy esetleg igazodjanak az európai szabályozáshoz, ha kívánják, de nyilván az EFSA-nak csak Európán belül van hatásköre, és itt is a mi feladatunk az, hogy a jogalkotót ellássuk megfelelő tudományos információkkal. Kebeli asszonynak válaszolok most. Beszéltünk a szállítási időhosszáról, a, a szellőzésről, a megfelelő hőmérsékletről. Ez mindenképpen a mandátumunk részét képezi, a mikroklimatikus körülmények megvizsgálása is ide tartozik. Köszönöm Mortler asszonynak is a kérdését. Én a Steiermarkból származom, ott még kisebbek a gazdaságok, és nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek az ottani gazdák, és tudom, milyen fontosak az ajánlásaink ebből a szempontból is. Hojszik úr a regionális vágóhidakra kérdezett rá. Ez a téma egy visszatérő téma, egy örökzöld téma, mint korábbi gyakorló állatorvos, én is tapasztaltam, hogy hogyan alakult a helyzet a vágóhidak piacán, egyre kevesebb a kis regionális vágóhíd, egyre nagyobb a központi, egy, nagy méretű vágóhidak száma, és teljesen egyértelmű, hogy komolyan el kell gondolkodni azon, hogy hogyan javíthatnánk az eddigi gyakorlaton. Egyfajta holisztikus megközelítés mindenképpen hasznos lenne a szállítás szempontjából is. A kompetenciákat elfelejtettem megemlíteni. Ez a kérdés elhangzott korábban, elnézést kérek a képviselőktől. Az Európai Bizottság nagyon jó képzéseket szervezett korábban, de a készségek növelése és a képzés terén nyilván mindig van mi javítani, és az EFSA valóban arra jutott, hogy a szakismeretek szintje a szállítás közben és a vága hídakon belül is egy súlyos probléma. Nyilván ez összefügg a munkakörülményekkel, a megfelelő képzések elérhetőségével, ezen mindenképpen tudunk majd javítani. Hojszik úr rákérdezett a ketrecben szállított állatok körülményeire is, már 2011-ben azt mondtuk, hogy a ketrecben töltött idő egész számít szállítási időnek, és a végrehajtás, vagy végrehajtatás, betartatás kérdése, ez nem a mi feladatkörünkbe tartozik, ami pedig a konkrét megközelítésünket illeti, a módszertanunkon mindenképpen tovább fejlesztünk majd, a hiányzó adatokkal kapcsolatosan pedig, ha még megengedik, nincs elég adat például arra vonatkozóan, hogy mi lenne az optimális hőmérséklet minden állatfaj esetében. Ez ugyanis nagyon fontos. Kutatásokra lenne szükség, hogy minden egyes állatfaj esetében mi az optimális szállítási hőmérséklet. Mi az a hőmérséklet, amelyen belül még jól érzik magukat, nem éri őket stressz hatás, szállítási körülmények, a szállítás hossza, nincs annyi kutatás ezzel, ezekkel a témákkal kapcsolatosan, amennyit szeretnénk, vagy amennyi hasznos lenne a számunkra. Korlátozott ugyan a költségvetésünk, de megpróbálunk esetleg konkrét aspektusokra összpontosítva itt elvégezni némi munkát. Nem vagyunk kutatóintézet, de a rendelkezésre álló költségvetéssel megpróbálunk operálni, és megpróbáljuk ezeket az adathézagokat betömni. Azt hiszem, ezzel válaszoltam a legtöbb kérdésre, de természetesen uh, itt vagyok, és szívesen válaszolok, hogyha esetleg valami kimaradt, vagy hogyha lenne még kérdésük. Köszönöm szépen, és akkor így még van időnk arra, hogy a bizottság válaszát is meghallgassuk, ha szeretnének reagálni, nem muszáj, de amennyiben szeretnének, természetesen örömmel várjuk az észrevételüket. Köszönöm szépen. Röviden szeretném csak megemlíteni, hogy a végrehajtás kulcsfontosságú. És ez egyébként Kirikiadis biztos megbízó levelében is szerepel, illetve az Európai Parlament 2012-es jelentése is hangsúlyozza a végrehajtást. Röviden, a szabályok végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik, a bizottság minden tőle tehetőt megtesz, hogy ellenőrizze ezt a végrehajtást a különböző auditok által, amelyekről hallhattak már. A korábbi fő, az, állatorv, az állatorvosi bizottság és a jelenlegi EFSA által a végrehajtás, a jelenlegi szabályok végrehajtása fontos prioritás továbbra is a bizottság számára. Köszönöm szépen. Most pedig a következő fordulóban meghallgatjuk a kérdéseket, és eh, Rozána Konte következik az ID részéről. Köszönöm szépen. Elnézést kérek. Köszönöm az előadást. Tudjuk, hogy szükséges a jogszabály változtatása, a 2005-ös joganyag megváltoztatása, de azt is tudjuk, hogy nincs alaposabb jogszabály, mint az, amely az Európai Unióban hatályos. A legtöbb gazda tiszteletben is tartja ezeket a szabályokat, éppen ezért tiszteletben kell tartanunk a most hatályos szabályokat, és ezek végrehajtására kell törekednünk. Krisz úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy a véleménye szerint vannak-e olyan területek, amelyeken a végrehajtás nem megfelelő, illetve tudja-e, hogy konkrétan kik azok, akik az ellenőrzéseket végrehajtják, és melyek azok az uniós tagállamok, amelyekben esetleg azáltal, hogy túl szigorúan lépünk fel, adott esetben bizonyos állattenyésztési ágazatokat akár veszélyeztethetünk is. Amire törekednünk kellene, az az, hogy korlátozzuk az élő állatok szállítását az Unióból harmadik országok felé felmerültek a szállítás során, a szarvasmarha szállítása során különböző problémák harmadik országok felé. És éppen ezért lehet, hogy ilyen esetekben változtatnunk kellene a szabványokon. Bizonyos szabályokat nem tartanak tiszteletben. Tudnánk-e tájékoztatást kapni erről, és nem kellene inkább több kétoldalú megállapodást kötnünk. Ami pedig a gazdaságokban az állatjólétet illeti, olvastam dokumentumokat azzal kapcsolatban, hogy a bizottság azt kérte az EFSA-tól, hogy készítsen el egy véleményt, de nem jogalkotási javaslatról volt szó. Éppen ezért Nagyon jó lenne, hogyha többet tudnánk. Például itt a szárazföldi közlek, a szárazföldi szállítás, illetve a tengeri szállítás körülményeiről. Több százmillió szarvasmarhát szállítanak, például közel-keletre. Lehetséges volna jobban ellenőrizni azt, hogy mi történik a földközi tengeren. A, a, szára, a tengeri szállítás során és a szárazföldi szállítás során is. Hogyan próbálja kezelni a bizottság ezt a problémát? Köszönöm szépen. Kérem, próbálják meg az időt betartani, máskülönben lesz, aki, aki nem fog tudni hozzászólni, és volt egy kis visszhang is, ami miatt a tolmácsok számára nehezebben érthető a hozzászóló. Minden esetre köszönjük az erőfeszítéseiket. Most Thomas Weitznak adom meg a szót a zöldektől. Jó reggelt kívánok! Kris úr, köszöntöm. Én most németül fogok beszélni, nem pedig dialektusban, hogy így a tolmácsok munkát is megkönnyítsem. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre bocsát számunkra adatokat. Ez sokkal jobb, mint az a megközelítés, amelyet a peszticiddel foglalkozó szakbizottságban a kollégájától tapasztaltam volna. Egy kérdésem, vannak-e vizsgálatok és adatok a multirezisztens baktériákkal kapcsolatban az intenzív állattenyésztésben, mezőgazdaságban, és ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye, illetve vannak-e ajánlásaik, amelyeket a bizottsághoz eljuttatott? Hogyan kellene a jogszabályokat végrehajtani, és hogyan kellene biztosítani, jobban biztosítani az, a lakosság Eh, egészségének védelmét. Említette az afrikai eh, sertéspestist is. Ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy az afrikai sertéspestis eh, fényében egyáltalán nem kellene betiltani az élő állatok szállítását az EFSA szemszögéből, ami pedig az adatokat illeti. Említették az állatszállítást, nem tudom, vannak-e adataik, azzal, hogy az extrém helyzeteket, az extrém hőmérsékleteket hogyan kezelték például a tengeri szállítás során. A kérdéseim a 2011-es jelentésre vonatkoznak. Vannak-e adataik azzal kapcsolatban, hogy a hajókon valóban lehetővé teszik az ellenőrzéseket, és tényleg ezek végrehajtására az európai intézmények részéről sor kerül-e, akár állatorvosok vagy más hivatalos szervek jelenlétét biztosítják-e? Vannak-e adataik erre vonatkozóan, és vannak-e adataik arról, hogy mi a helyzet az ajánlásokkal, hiszen a hosszú távú szállítás során, főleg a hajózásnál, képzett személyzet kellene, hogy jelen legyen, amennyiben megbetegszik, vagy súlyosan megsérül egy állat, hogy azt megfelelően levághassák. Vannak-e információik, tudnak-e olyan esetekről, amikor ilyesmi bekövetkezett, vagy egyáltalán ezt nem tartják, nem, nem így látják-e? És az utolsó kérdésem a friss levegő biztosítása véget a szellőztető berendezések tekintetében javult a helyzet, de vannak-e konkrét ellenőrzésekből eredő adataik arra vonatkozóan, hogy például a közel-kelet felé való szállítás során biztosítják valóban a megfelelő szellőztetést, amennyiben például egy generátor nem működik, vannak-e információik, adataik, és amennyiben vannak, ezeket eljutatná a szakbizottságunkhoz. Köszönöm szépen Thomas Weitz, főleg az, hogy nagyon sok adatunk legyen, az nekünk, mint vizsgálóbizottságnak nagyon fontos, ezért különösen érdekesnek, hasznosnak tartom a kérdést, hogy megkapjuk ezeket az adatokat. Most pedig ismét Péter Lundgren kap szót az EKR e részéről. Köszönöm szépen. Volna néhány további kérdésem ami a vezetők mm, képesítéseit illeti, ők rendelkeznek a kellő tanúsítványokkal, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy képesek és ők a megfelelőek az állatok kezeléséhez. Hallhattuk, hogy nagyon sokat fordítottak arra, hogy megszerezzék a különböző képesítéseket, de amikor valós helyzetek következnek be a munka során, akkor nem igazán jól sikerül számukra az ilyen helyzetek kezelése. Ezért lehet, hogy kellene egy képzési időszak, hogy valóban kiderüljön az, hogy a vezetők rendelkeznek-e a kellő képességekkel, hogy az állatokkal bánjanak megfelelő helyzetekben hiszen felmerülhet az a kérdés, hogy egyesek hogyan szereztek egyáltalán jogosítványt az, hogy valaki átment a megfelelő teszteken, nem feltétlenül jelenti azt, hogy kellően tud bánni az állatokkal. Például hím és nőstény állatokat ugyan azon a kamionon nem szabad szállítani, de éveken keresztül gyakran a gazdaságban sokszor, sok éveken keresztül együtt éltek, és adott esetben veszélyes helyzetek is bekövetkezhetnek, amikor például a szarvasmarha nőstényét a hímtől megpróbálják elválasztani lehet, hogy nem jó megoldás őket együtt szállítani. Akár veszélyes helyzetek is bekövetkezhetnek, amikor megpróbálják külön választani az állatokat a külön szállítás érdekében. Az ön véleménye szerint mit lehet ezzel a problémával kapcsolatban tenni? Köszönöm ezt a nagyon konkrét kérdést, és az utolsó hozzászóló Hidvégi Balázs lesz a néppártól. Yes, uh, thank Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák. Azt hiszem, hogy a 2005 per 1-es rendelet elfogadása és az előrelépés nem kapott kellő hangsúlyt, illetve kellő elismerést a véleményem szerint. Vannak azok, akik szeretnék tovább szorítani ezt a rendeletet, de szerintem nem ez a megfelelő megközelítés, sokkal inkább a megfelelésre kellene a hangsúlyt helyeznünk, és bizonyos ellentmondásokat is érdemes volna tisztázni. Ezek felmerülnek a végrehajtás során. Kiigazításokra véleményem szerint szükség volna, például az utazási idő, vagy a pihenni idő, a szellőztetés összefüggésében. Az állatszállítással kapcsolatban itt ezek a problémák mindenek előtt a vállalkozásokra vonatkoznak. Például a digitalizációval kapcsolatban az új tudományos szakvéleményükben figyelembe veszik-e azt, hogy az új technológiák alkalmazására nagyobb hangsúlyt helyeznek, hiszen ezek az európai vállalkozások szempontjából hasznosak lehetnek. Van egy Hunland nevű vállalat hazámban, amely egy új applikációt fejte, fejlesztett ki, és ez kikalkulálja az állatok számára szükséges teret, de lehet, hogy vannak más példák is. A második kérdésem pedig a ketrecce kapcsolatos kezdeményezés végén ezt a rendszert új ketrecekkel próbálták helyettesíteni. Ennek költsége több mint 100 millió euróra rugott. Az ajánlások kidolgozása során az összes tőjütyúkkal kapcsolatos technológiát, a termelési körülményeket, az ökológiai lábnyomot figyelembe veszik-e, mert ezáltal jobb összehasonlítás volna lehetséges a szabadon tenyésztett vagy egyéb technológiákat jobban össze lehetne, ha fejl, jobban össze lehetne hasonlítani a jövőben a változásokat mindenféle tanulmányban az értékelés érdekében részletesen ki kellene fejteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. És az utolsó hozzászóló ebben a fordulóban Nils Fuchsán az SND-től. Köszöntöm, elnök asszony, köszönöm szépen és köszönöm az EFSA-nak is, hogy eljött ide, és egyeztet velünk. Szeretném megjegyezni, hogy kollégám a Rinyútól már említette az állatszállítást. Részt vettünk egy ilyen úton, azt hiszem 11 órás volt, és egyetértek vele abban a tekintetben, hogy a szabványok nagyon magas szintűek voltak. Ugyanakkor nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban, hogyha általánosságban véve rövidebb lenne a szállítás ideje, én támogatnék például egy 8 órás korlátot, ez mindenképpen javítaná az állatjólétet. Talán érdemes volna megvizsgálni, de lehet, hogy vannak már információik azzal kapcsolatban, hogy milyen az összefüggés az állatjóléti körülmények, illetve az szállítás időtartama között, például ami az élelem, a víz, a szellőztetés, a kellő hely biztosítása, ez összefüggésben áll-e, ezek a különböző tényezők összefüggésben állnak-e és érvényesülnek-e, a szállítók megfelelnek-e a követelményeknek? Mert én az információimból úgy látom, hogy van összefüggés ezen körülmények megsértésére bizonyos esetekben sor kerül. Tehát szeretném tudni, hogy ezt meg tudnák-e vizsgálni. Köszönöm. Thank you very much, Niels. Of course, I would... Köszönöm szépen, igen, Niels. Kíváncsi vagyok arra, eh, erről is, mert Niels és eh, Eszkel is beszélt erről. Vannak jó gyakorlatok az állat szállítmányozás területén. Nikolás Krisnek adok ismételten szót az EPSA részéről, hogy megválaszolja a második forduló kérdéseit maximum 10 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első kérdéssel kezdem. Köszönöm szépen, Konte úr, a megjegyzését is. Engedjen meg egy kis könnyebb megjegyzést nekem a magas standardjairól eh, standardjára kezdett az szállítmányozásnak. Ez olyan, hogyha, hogyha sportolókat kérdezni erről, persze még lehet jobban teljesíteni. Nálunk nagyon magasok a standardok az állatszállítmányozás kapcsán, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne jobbat eh, teljesíteni, jobban teljesíteni. Ez az én személyes véleményem. Beszéltünk a harmadik országokba irányuló szállításról. Az információink alapján hadd utaljak itt eh, az Európai Számvevőszék jelentésére. Nagyon jó jelentés ez, számos tagállami adatot soroltak fel itt. megvizsgáljuk ezeket az információkat és természetesen. Vájc úr, akinek szeretnék kifejezetten köszönetet mondani, mert nagyon jól rámutatott arra, hogy miért is van szükség nyilvános konzultációra, mert azon azonosítani kell, hogy hol vannak adatbéli hiányosságok. Ezek léteznek, ugyanis ön felsorolta hogy hol vannak hiányosságok az adatokban, és igazából ezt megspórolta nekem. Amiket elmondott, ott valóban adathiányosságok vannak, megpróbáljuk ezeket orvosolni. A, a szakértőket vesszük figyelembe, ahogy azt a nyúl jelentés kapcsán is tettük. Tehát a szakértők tapasztalatát vesszük figyelembe, ez egy nagyon szigorú, struktúrált megközelítés. A módszertan nagyon szigorú, hogy az esetleges részlehajlást el lehessen kerülni. Szerintem számos területen meg kell ezt tennünk, viszont ez időbe terül. Elmondhatom a tapasztalataink alapján, hogy sokkal ö, több időbe telik ez, ö, mint amikor online kell megtennünk. Az EMA illetve a szállítás kérdése, igen, ez része a intenzív mezőgazdaságnak. Az ESMAK jelentésről is beszélt, amelyet az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség végzett el az ECDC-vel együtt a antimikrobiális előfordulásról, illetve a gyógyszerhasználatról. Nagyon sokfajta szállításról beszélt. Természetesen sok jó dolgot lehet tenni az állatjólét érdekében a szállítás során. Ön mondott erre példákat, például a verseny lovak sokkal jobban utaznak a repülőn, mint az emberek. Ez persze igaz, viszont itt van a másik oldala is ennek, amikor pénzt kell megtakarítani, ott is rá kell mutatnunk, és a bizottság és ön is rámutatnak majd arra, hogy meg kell húzni a határt, hiszen fontos az állat jó lét. Ezt szerettem volna kiemelni, mert amikor az elfogadhatóságról beszélünk, akkor mi nem tudunk erről dönteni. Ez a jogalkotók joga és privilégiuma. A mi privilégiumunk az az, hogy a szükséges háttér információval és adattal szolgáljunk. Lengen úr nagyon specifikus példát vetett fel a bikákról, illetve a tehenekről, A 2011-es véleményünkre erre nem tértünk ki, csak az állatcsoportok keveréséről beszéltünk, amelyet kell elkerülni. Persze ezt is megvizsgálhatjuk majd a munkánk során. Pontosan itt kell egyértelműen ajánlani azt, hogy hol vannak specifikus helyzetek. Ismételten arra kérem, hogy úgy, mint a nyilvános konzultációnk részeként vesse fel ezt a szenáriót, amit az imént elmondott. Hidvégi úr, a mikroklíma, a hely, a ventiláció, hőmérséklet, négyzetméter kilogrammonként, vagy négyzetméter felületenként, ez a 2011-es véleményben is benne volt, és ezt majd frissítjük az új véleményünkben. Persze ez nem jelenti azt, hogy a ketrecek eh, eh, vége értek volna, de ezzel is foglalkozunk. A gazdasági eh, hatás figyelembevétele túlmutat a mi mandátumunkon. Ez az önök feladata, a jogalkotók feladata, hogy mit lehet, megnézni, mit lehet tenni úgy, hogy ez még gazdaságilag is kivitelezhető legyen. Persze nem lehet egy párhuzamos univerzumban jogszabályokat hozni, figyelembe kell venni eh, a gazdasági értékeket, és eh, Fulkszen úr igen, valóban, hogyha részt vesz egy állatszállításnál, akkor láthatja, hogy mennyire nehéz ez. A nyolc órát akkor talán nem vesszük rövid eh, időszaknak, 11 órát tett ön meg. Egyetemben vannak szabályok az ellenőrzések szempontjából is, abból a szempontból is, hogy hol kell bevonni az um, állat orvosokat és más szakértőket. Ez emlékeztet engem a sofőrök kompetenciájára, amit nem válaszoltam meg az imént. Igen, ismételten minden, nem minden, de nagyon sok lehetséges akkor, hogyha van politikai akarat az állatjólét irányába, én korábban láttam, hogy csökkent az állatorvosi szolgálatok fontossága, majd a 90-es évben ez nőtt a, a marha megbetegedések után. Sok szakértő, az állatorvosok is azt kérik, hogy az állatorvosi szolgálatokat lássák el megfelelő humán erőforrással, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy beavatkozhassanak, hiszen ez a feladatuk, erre képezték ki őket. Ugyanez vonatkozik az ellenőrzésekre is, mert itt van különbözőség az ellenőrzések szempontjából a tagállamok között, néha amiatt is, hogy nincs elég ember erre. Láthatjuk, hogy milyen fajta nehézségek vannak a tagállamokban és itt visszakanyarodnék Vejc úr kérdéséhez. Igen, már szabályozták azt, hogy nem lehet olyan állatokat szállítani, amelyek betegek, ez nem történik meg. Ez már része a betegség kiirtási programoknak. Vannak olyan területek, ahol az EFS nincs jelen, és itt szállítanak sertéseket úgy, hogy ez nem felel meg a normális betegségellenőrzési előírásoknak. Voltak más olyan eljárások, amelyek ellentétesek voltak a szabályokkal, például a takarmányhoz, vízhez való hozzáférés, hőmérséklet. Tehát minél hosszabb egy szállítás, annál több a veszély. Egyetértek azzal, hogy létezik ez a veszély, és ezzel is foglalkoznunk kell, mit tehetünk, milyen fajta ajánlások lehetnek arra, hogy ezt kiegyensúlyozzuk, ezért vagyunk itt, és ezt fogjuk megtenni. Azt javasolnám, hogy majd másfajta információt esetleg az adat hiányosság kapcsán figyelembe vehetjük. Remélem, hogy nem válaszoltam túlságosan sokáig. Köszönöm szépen ezeket a pontos válaszokat. Az utolsó forduló következik. Julie de Le Chanteux az ID nevében. Merci, merci. Euh. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Krisz úr, szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan kérdésre, amely az élő állatok szállításával kapcsolatos. A hús szempontjából, a hús szállítása szempontjából van egy hideg lánc, egy, amelyet biztosítani kell az ilyen kényes termékek szállítása során a hűtőkamionokban. Van egy fekete doboz, amely állandóan regisztrálja a kamionon belül a hőmérséklet változását, és mechanikus, technikai okokból vagy hanyagság miatt hogyha megszakad ez um, a hűtés, akkor ezt azonnal látni lehet. Ez a fekete doboz szisztematikusan az érkezés, a kirakodás, az áru kirakodása előtt regisztrálja az adatokat. Ugyanakkor az élő állatok szállítása szempontjából a nyomon követhetőség csak az állat azonosítására, eredetére vonatkozik, de nem lehet megismerni azt, hogy milyen feltételek mellett szállítják, kellően hidratálták-e, friss levegőt biztosítottak-e a szállítás során. Ez nagy stresszt idéz elő az állatok számára, amely gyakran az elpusztulásukhoz is vezet hogyha az állatok szállítása során nagy stressznek vagy fáradtságnak vannak kitéve, akkor gyakran betegen érkeznek el a vágóhídra. Tehát ezt a szállítási láncot jobban ellenőrizni kellene közegészségügyi megfontolásból az emberi egészség biztosítása érdekében. Köszönöm ezt a kérdést, és most megadom a szót Manuel Mipának a zöldek részéről. Köszönöm szépen, tisztelt Kris úr bizonyára tudja, hogy a termőföldtől a fogyasztói stratégia keretén belül az állatgyűlöletet kell vizsgálni, beleértve az állatszállítást is. Megpróbálják ezáltal csökkenteni a szükségtelen állati szenvedést, és figyelembe veszik a legutóbbi tudományos eredményeket. Ez eddig rendben is van. Az EFSA állat jóléti eredményeit kiszélesítették. A végrehajtás nem volt megfelelő, többre van szükség az ajánlások kapcsán, mint a legjobb forgatókönyv. Ez nem csak tőlünk fönk, ahogy ezt ön mondta, szerintem önöktől is. A kérdésem az az, hogy az önök ügynöksége hogyan kíván együttműködni annak érdekében, hogy megfelelően lehessen végrehajtani ezeket az iránymutatásokat, egyértelmű ajánlásokat hajlandóak tenni a súlyos, ismétlődő állat jóléti veszélyek kapcsán, például meg lehetne tiltani a túl hosszú szállítási időket. Engedje meg, hogy egy provokatív kérdést tegyek fel, az önök részéről nem látna az a legjobb ajánlás, hogy inkább helyileg végezzék el az állatok levágását, és ne legyen hosszú távú állatszállítás. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Annika Brunának, aki vissza akar térni az első kérdéseihez, mert ezeket nem válaszolták meg. A klónozás Köszönöm, elnök asszony. Egyre több a jelentés, egyik jelentés követi a másikat, ugyanakkor a szállítás nem változik, és nagy szenvedést okoz az állatoknak. Egymás után sértik meg a jogszabályokat, főleg a Magreb és a közel-keleti országok felé ahol különösen kegyetlenül bánnak velük a levágás előtt és a levágás során. Nem csak az érő állat, hanem a hús szállításának nyomon követésére is szükség van. El lehetne -e kerülni ezáltal a zónózisokat? Köszönöm. Now, uh, new questions, um, and sorry to the interpreters, I think the, the, the image was sometimes frozen. Elnézést kérek a tolmácsoktól, néha rossz volt a kép. Most megadom a szót Thomas Svájcnak is a zöldek nevében. Ez az utolsó kérdés ma. Nagyon rövid leszek. Kris úr, feltették azt a kérdést önnek, hogy honnan származnak az adataik, milyen fajta intézményektől, mire alapozzák az adataikat. Talán megválaszolhatná ezt a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök, és megadom a szót Nikolaus Kris úrnak, ha esetleg képes rá öt percben megválaszolni a kérdéseket. Nem akarok mindig öt percet ráhúzni az ülésre. Kris úr, igen, rövidre fogom a válaszaimat. Az élő állatszállítás az Európai Unióban van egy Traces nevű rendszer, amely egyértelműen nyomon követi az állatok szállítását, ez az információ elérhető. Ami pedig a feltételeket illetik, itt a mikroklíma feltételeket nézzük meg, amelyeket ön is említett, és, vissza, és beszélhetünk a technológiai előrelépésről is nagyon sok új eszköz áll már rendelkezésre, sokat tehetnénk még itt, főleg olyanok, amelyek a mikroklimatikus feltelekre vonatkoznak. Volt egy kérdés arról, hogy mit kell megtiltanunk. Én nem vagyok erre a megfelelő személy, hogy megmondjam. Ez nem az én feladatom. Még hogyha választ adnék erre, ez egy személyes vélemény lenne, nem pedig egy um, um, hivatalos um, EFSA válasz itt értékekről van szó, és elfogadhatóságról, amely az önök privilégiuma. Ezekről önök dönthetnek, mi csak az állatjóléti ajánlásokat tesszük meg mérhető módon, hol van több állatjóléti konzekvencia, hol van több negatív hatás az állatjólétre. Önök azok, akik döntenek arról, hogy mi elfogadható attól tartok, hogy meg kell ismételnem azt, hogy nem tudunk olyanról dönteni, ami a jogalkotók joghatása. A Bruna asszony, a, a, a, hús, illetve az élőállat. Igen, ha csak hússzállítás van, akkor nincsenek olyan gondok, mint az élő állat szállítással. De annak az arról szóló döntés, hogy milyen uh, körülmények között kell megtiltani az élő állatszállítást az EU-n belül vagy azon kívül. Ez egészen biztos vagyok abban, egy olyan vitának a része lesz, eh, amelyen önök foglalkoznak. Az önök eh, privilégiuma ez, hogy ezt megtegyék, hogy erről döntsenek. Örülök, hogy létezik ez a vita, és mi ehhez tudományos segítséget tudunk nyújtani. Vajc úr, igen, adat forrásaink a referencközpontoktól, az egyetemektől, amelyek állatjóléttel foglalkoznak őktől is. Szerzünk adatokat a, az üzlet részéről, nemzetközi szinten is beszélzünk adatokat, elolvassuk az összes rendelkezésre álló irodalmat, ezt tesszük, egész jók vagyunk ebben de el kell mondani, hogy az állatjólét eh, területén, akár csak más területeken eh, is eh, többre van szükség. Bizonyára tudják, hogy létezik egy átláthatósági szabályozás 2027 márciusában fog majd ez életbe lépni. Ez mind elérhető, ezeket megnézhetik, elolvashatják, mert ez része a munkánknak. Ezt nem titkoljuk, sőt, ez az alapja a mi ajánlásainknak. Remélem, hogy megválaszoltam mindent. Azt kellene mondanom, hogy a monitorozás nélkül megnézzünk ki nem adott öm, öm, kutatásokat és úgynevezett szülőkirodalmat is megvizsgáljuk. Remélem, azt hiszem, hogy elég sok időt vettem igénybe. Köszönöm a szakbizottságoknak. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük Nikolász Krisnek a válaszait. A bizottságnak is köszönjük a részvételt, Julian uh, úrnak is köszönjük a részvételt. Tudjuk, hogy az EFSA tudományos uh, ajánlást ad nekünk, viszont várjuk önöktől azt, hogy erősek legyenek ezek az ajánlások, erős kijelentésekre van szükségünk. Minden résztvevőnek szeretnék köszönetet mondani, nagyon nehéz kérdések voltak, tudom, még hogyha nem is tudtunk teljesen részletekbe bocsátkozni, nagyon sok fontos kérdés merült fel. Köszönöm szépen. A következő ülésünkön amely december másodikán lesz, és már megerősíthettem, hogy a, az agrárbiztos itt lesz velünk, tehát várom már ezt az ülést, legyenek itt, viszlát! Köszönöm.